átadom a a bizottság elnökének. Köszönöm szépen a Költségvetési Bizot, Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak, illetve a Jogi Bizottságnak a munkát. Köszönöm mindenkinek a kérdéseket, és köszönöm a biztos jelölt egyértelmű válaszait. Köszönöm hogy eljött hozzánk, nagyon sokszor ugye az volt a benyomásom, hogy nem volt kellő ideje arra, hogy elmondja üzenetét. Most öt perce lesz arra, hogy kiegészítse azt, a, amit eddig nem tudott elmondani. Köszönöm szépen, hogy egyértelműen és tisztán válaszolt, és köszönöm előre a mostani záróbeszédét. Merci. Eh... I, I... Köszönöm. Mielőtt megtenném záró megjegyzéseimet, ha az elnökök megengedik, akkor szeretném megköszönni a tolmácsok munkáját, akik, mint mindig, fantasztikus munkát végeztek, és hát nagyon nagy áll... Nagyon nagy állóképességről tettek tanúbizonyságot. Megpróbálok nagyon röviden fogalmazni. Azt hiszem, nem lennék méltányos, hogyha most néhány kérdésre részleteiben is kitérnék, miközben más kérdéseket kihagyok, mert nincs rájuk idő. Nagyon várom az elkövetkezendő évet, és számíthatnak rám partnerként. Rendszeresen kapcsolatot fogok tartani önökkel. Tehát két üzenetem lenne a tisztelt parlamenti képviselők felé. Az első az, hogy hálával tartozom önöknek, nem csak azért, mert időt szántak rám, hanem, és azért, mert egy nagyon konstruktív vitát folytattunk amely sok-sok iránymutatást is tartalmazott a számomra, hanem azért is, mert a mai eszmecserénk során, és önök közül sokakkal már a meghallgatás előtt is beszéltem, azt éreztem, hogy én is és önök is igazán hiszünk abban, hogy jobban tudunk teljesíteni az európai polgárok érdekében őket szolgálva. És ezzel rátérnék a második dologra, amit mondani szeretnék. Én úgy tekintek magamra, mint egy személyre, aki szolgálja a polgárokat, és azt hiszem, úgy tudom ezt a legjobban tenni, hogyha nyitott maradok a szó minden értelmében. Ha meghallgatom önöket, ha meghallgatom a tanácsot, meghallgatom a polgárainkat, Mert még akkor is, hogyha néha abban tudunk csak megegyezni, hogy nem, e, nem értünk egyet, és ez néha napján megtörténik, akkor is ennek azt kell megelőznie, ezt azt kell, hogy megelőzze, hogy meghallgatjuk egymást, hogy megpróbálunk közösen megoldásokat találni. Egyikünk sem, én biztosan nem, de a tanács sem, a bizottság egésze sem, sőt, még a parlament sem tud egyedül ilyen szolgálatot teljesíteni a polgároknak, de együtt, együttműködve képesek vagyunk erre, és meg is fogjuk ezt tenni. Köszönöm. Il appartient maintenant most pedig a három elnök tesz megjegyzéseket, de még ezelőtt a koordinátoroknak eh, szeretném jelezni, hogy az értékelési közös ülésre a költségvetés, költségvetés ellenőrzés és júri részvételével ma este 6 órától 7 óra 30-ig kerül sor az 1G3-ban, A1G3-ban. Tisztelt biztos jelölt asszony, még egyszer köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, köszönjük szépen a válaszait, az írásbeli válaszait, úgy, mint a 44 szóbeli kérdése adott válaszát. Mi is jobban szeretnénk teljesíteni az európai polgárok érdekében, és tudjuk azt, hogy a költségvetés szerény 1%-a százaléka a GDP-nek és azért, mert szerint költségvetésről van szó, nagyon óvatosan kell, hogy kezeljük. Most a mandátum elején járunk, és uh, 2013 végéig 2222 milliárd eurót kell még likvidálni, tehát azt gondoljuk, hogy nagyon fontos strukturális választ találni, mégpedig mi hamarabb kifizetni, amíg ki nem fizetett számlákat, annak érdekében, hogy Európa megfelelő képet közvetítsen, és ne egy olyan képet, amely kritizálható. Nagyon fontos tehát cselekednünk, és ezeket a kötelezettségeket betartanunk, a számlákat kifizetnünk. Köszönjük szépen válaszait. Tudjuk azt, hogy bizonyos kérdések alapján túl korai volna még a válasz, de várjuk azt, hogy az MFF áttekintésére e, sor e, kerülhessen, hiszen ez egy választások utáni áttekintés, ennek időmen, időtervét még a választások előtt kellett meghatározni. De nagyon fontos e, mindenki elvárásaira még jobban reagálni ez a versenyképesség szempontjából fontos, itt vannak a polgároknak elvárásai a növekedés szempontjából és a teljes foglalkoztatás kialakítása szempontjából, illetve saját életük jobbra fordulása szempontjából. A Költségvetési Szakbizottság eh, elnökeként azt gondolom, hogy a 300 milliárdról még sokat fogunk beszélni az elkövetkezendő hetekben, és hogyha 2015-től ez életbe kell, hogy lépjen, akkor nagyon fontos nekünk az ön véleménye ebben a témában. Ennek eh, tükrében adom most meg a szót Gressler asszonynak. Köszönöm szépen. Az ön saját végszavaival szeretném én is zárni. We can do better. Jobban is tudunk teljesíteni. Én a szaván fogom önt fogni. Én úgy érezzük mi is, hogy a bizottság is tudna jobban dolgozni, tehát biztos lehet abban, hogy önben mi partnert látunk, ez egy reformra hajlandó bizottság, struktúrákat bontott fel első alkalommal tíz év óta végre először, és nagyon reméljük, hogy ezen az úton tovább haladnak. Várjuk az önökkel való együttműködést. Köszönöm szépen. A jogi szakbizottság részéről Georgieva asszony, hadd köszönje meg önnek a válaszokat amelyeket adott nekünk. Biztos vagyok benne, hogy most már elegendő információnk van, hogy értékeljük az ön rátermettségét. És szeretném emlékeztetni a kedves kollégákat, hogy hatkor találkozunk az ASP 1G3 teremben. Köszönöm. Merci, la séance est levée. Köszönöm, lezárom az ülést. Félicitations, madame. Vous avez remarqué l'épreuve.